Georgios Kicos és Telios Kuloglu kollégák kapcsán egy mentesítési kérelmet nyújtottak be egy folyóbüntető eljárás keretében, illetve a lengyel hatóságok Csevseszki és egy másik kollega kapcsán szintén mentesítési kérelmet intéztek, úgyhogy ez volt a bejelentés.